Good morning, ladies and gentlemen. May... Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. We have a busy program in... Nagyon sok mindent kell tennünk most délelőtt és kezdjük meg a munkát. Megkezdjük a regi szakbizottság ma délelőtti munkáját. Követni fogjuk a napirendünket, úgyhogy meghallgatunk egy jelentést a Kolozsvári látogatásunkról, illetve a szofiai látogatásainkról. Akik eh, részt vettek eh, eh, ezen a látogatáson, kérem, hogy szóljanak hozzá. Először Van Nisztelrooy urat kérem meg, hogy számoljon be erről. Igen, köszönöm szépen, rövid leszek. Hadd mondjam el, hogy igazából ez felnyitotta a szemünket, mégpedig kétfajta módon. Nagyon jól elő volt készítve, minden információt megkaptunk, még a biztos is ott volt a legfontosabb ülésen, ez óriási megtiszteltetés volt számunkra, a miniszterek is ott voltak, és bemutatták azt, hogy nagyon sok dolog megváltozott ebben a periódusban. Őszintén tájékoztatta bennünket, főként a nyugat, észak-nyugati régióban Kolozsváron, de egy dolog kiderült, kiderült az, hogy ebben a tagállamban még mindig lehetőség van arra, hogy a központi szintről, a decentralizált szintről kiindulva az igazi irányba induljanak el. A nemzeti állam által megváltoztatott szabályok akadályozzák ezeket a testületeket abban, hogy tényleg eredményt tudjanak felmutatni. Nincs ez a kezünkben Európai Unióként, de lehet, hogy fontos lehet az, hogy, hogy vegyük például a lengyel példát. Ők például egy vajdaságot a megfelelő szintre hoztak, tehát azon a szinten beszéltek a befektetésekről, ahol azok megtörténtek. Tehát mindenképpen egy egyensúly helyzetről van itt szó. Az, hogy nagyon sok a szabály, még a mi szabályainkon felül, az azt jelentette, hogy megháromszorozódott a szabályok aránya, tehát láthattuk azt, hogy mennyire küzdenek a komplikált szabályokkal, és emiatt nagyon nehéz teljesíteniük, és nagyon lassú a felvétel. A második dolog az az, hogy Kolozsvár városa és a állami szektor, az egyetemek, a vállalatok képviselői azon voltak, hogy új fejlődés induljon be Románia ezen részén. Láthattuk azt, hogy új cégeket tudtak bevonzani. Jártunk a Bosnál például, van egy nagy kutatóparkjuk ott, foglalkoznak az automatikus vezető nélküli autókkal, mopeddel, mopedekkel, voltak ott biciklik is egymással összekötött biciklik, de remélhetőleg valaki ül még rajta azért. Tehát így próbálják a fiatalokat is odavonzani, és olyan sok hallgató volt ott, hogy ez a területi koncentráció és azok a választások, amelyeket tettek, az tényleg változáshoz vezetett még arra is koncentráltak, hogy intenzívebbé tegyék ezt a megközelítést, és egy új kampuszt hoztak létre a városon kívül. Tehát látható az, hogy a helyi, regionális intézkedések, kezdeményezések mennyire befolyásolják az alapok felvételét, és mennyire fejleszthetik a gazdaságot. Ezt láttuk, láttuk a közlekedési szektort, nagy utakat építettek a kohéziós alap támogatásával. Ahogy mondtam, nagyon jó volt, hogy ott jártunk. Nem láttam még az erről szóló jelentést, lehet, hogy csak figyelmetlen voltam. Igazából fejben mondtam el mindent, és mindenkinek köszönöm, aki ezt meg szervezte. Az, az asztalán mondta valaki. Hát csak most érkeztem, mondja a Nisterről. 8.30-kor én már az Ekomban már szavaztam, tehát a munkámat végeztem. Ez az általános benyomás tehát, és nagyon jó volt ez a látogatás összességében. Köszönöm, mondja az elnök Krél asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Röviden szeretnék ehhez hozzászólni. Nagyon érdekesnek tartottam én is ezt az utat mert nem egy fővárosban jártunk, hanem egy régióban, és a kommunális képviselőkkel is sokat találkoztunk. Amit Lambert elmondott, azt csak támogatni tudom. Volt egy élményem, amely ez kicsit elgondolkodtatott. Az Európai Parlamentben pártokon, országokon, régiókon átnyúlóan dolgozunk, eléggé szakszerűen, általában ez jól működik, nem mindig, de általában jól működik. A regében általában többször sikerül ez, mint nem. És Kolozsvár régiójában, amikor a mostani kormány a miniszteriekkel találkoztunk, illetve a regionális miniszterekkel, aki korábban viszont miniszterelnök volt, és elkezdték egymást vádolni, hogy kinek a hibája az, hogy nem működik a végrehajtás, hát ez nem igazán sokat segít. És ez azt is mutatja, persze nem tudok tanácsot adni, de jó lenne, hogyha legalább intenzívebben beszélnének egymással, mert akkor a régió lehetőségeit azon eszközökkel, amelyeket mi biztosítunk, és amit Romániában sajnálatos módon nagyon központilag kezelnek, de hát ez az ő döntésük, tehát mindez jobban működhetne, és lehet, hogy a jelentésben egy kis megjegyzést ezzel kapcsolatban elhelyezhetnénk. Köszönöm, Van Milton Börs úr. Köszönöm szépen, nagyon rövid megjegyzésem lenne. Szeretném elmondani azt, hogy mennyire hálás vagyok a titkárságnak, de Daniel Budának és a munkatársainak, Klenának és Lorenzának, illetve a helyi asszisztensoknak, illetve a politikai tanácsadóknak is, hiszen nagyon sokat segítettek bennünket egy érdekes program kialakításában. Tényleg meglepő volt az látni, hogy egy ilyen város hogyan fejlődhet európai támogatással. Sajnos az, hogy a lemaradó régiók jelentéstevője, Giuffrida kolléga nem volt ott, hiszen látnia kellett volna azt, hogy a struktúrális reform magyar hat munkaerőpiacon, azt is látni kell, hogy mennyire szükség van a helyes irányítási rendszerre, és mennyire fontos az, hogy legyen egy megfelelő befektetési klíma, ezt már Lambert is elmondta. A decentralizáció, illetve az, hogy a döntéshozatalt közébb lehessen hozni az emberekhez, ezt láthatjuk, hogy mennyire jó. A decentralizált rendszer, sajnos néha ez inkompetens, nincs reform erre vonatkozólag, és eh, ez negatívan hathat ki a befektetésekre, illetve az európai pénzek felvételére. Tényleg ez felnyitotta a szemünket, nyomon kell követnünk ezt a látogatást. Ma is vagyok Kolozsvárra délután, mert nem csak arról van szó, hogy minden eh, évben menjünk el, de szerintem le kell vonni a tanulságokat is. Krél asszonyra az eszendére számítok abban, hogy a lemaradó régiókról is beszélnek majd a jelentésben. A lemaradó régiókról szóló jelentés nagyon fontos. Köszönöm szépen, nagyon sikeres volt ez az út. Eh, Van asszony. Köszönöm szépen, én is eh, rövid leszek. Csatlakozok az előttem szólókhoz, főként Krél asszonyhoz. Volt még egy dolog, amit nem említettünk még, hogy ez pedig az, hogy mekkora a szakadék az igazi programok, illetve az Európai 2020-as politikai célok között, amit az EU célok tűzött ki, és amelyek a strukturális alapokhoz kötődnek. Például erre egy példa a nagy autópályák építése Romániában, de ugyanakkor csökkentik a vasúti közlekedést nem volt sajnos lehetőség arra, hogy erről politikai tartalmi vitákat folytassunk, ez sajnálatos, pedig az EU 2020-os célok nagyon fontosak, nagyon fontosak a helyszíni programok kialakításakor is. Az elmúlt programozási periódusból láttunk programokat, tehát a 2007-2013-as periódusból, tehát kicsit korlátozott volt az, amit láttunk, az administratív struktúrákról már beszéltek a kollégák, ehhez csak csatlakozni tudok. Buda úr, arra kérem, hogy rendkívül rövid legyen. Köszönöm szépen, elnök. Pentru noi, cei din regiunea Clujului, a fost extrem de importantă prezența uh, lor acolo, pentru că prin schimbul de experiență, prin punctele de vedere experiență. Nagyon jónak tartom, hogy elutaztunk oda, és eszmé, eszmecserét folytattunk. Jó, hogy megbeszélhettük a problémákat a régióban. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy tovább fejlődhessünk. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki eljött az útra. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen a visszajelzést, nagyon fontosnak tartom, hogy levonjuk a következtetéseket a delegációs utakat követően. A második delegáció Szófiában járt október végén. Ki szeretne beszámolni az élményeiről? Krél asszony, önné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm önnek, elnök asszony, hogy megszervezte ezt az utat és lehetővé tette. Számomra nagyon érdekes volt látni a különböző projekteket, amelyeket a két finanszírozási periódusban támogattunk. és érdekes volt látni a bolgár elnökség előkészítésének folyamatát is. Ezt már tegnap is elmondtuk itt a szakbizottságban. Úgy gondolom a bolgár kormány nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektet majd az elnökség betöltése során a kohéziós politikára. Ezért erős partnerünk lesz majd vélhetően a jövőbeni kohéziós politika előkészítésében. Érdekes volt számomra az is, hogy Bulgáriában, a fővárosban, Szófiában, de másutt is nagyon sok a kulturális örökség, amely még a talajban rejlik, a feltáratlan kulturális kincs, hogyha bármilyen építkezés indul, akkor szinte százszázalékos bizonyossággal jósolhatják, <coughs> hogy találnak majd régészeti kincseket. Számomra az omnibus eljárás kapcsán fontos volt éppen ezért az, hogy a kulturális örökség megőrzése, a régészeti kincsek kapcsán 10 millió euró alatt legyenek a költségek. A kulturális infrastruktúra kapcsán nagyon fontos volt számomra ez a szempont. Nagyon szépen köszönöm a szervezőknek, még az időjárás is kiváló volt, ha bár hideg volt, de egy valóban nagyon érdekes út volt ez a számomra. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Van Mirten Bőrgy Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek Krélasszonynal. Köszönetet szeretnék mondani önnek és a titkárságnak, hogy megszervezték az utat. Teljesen egyetértek azzal, amit Krél asszony mondott. Annyit tennék hozzá, hogy esetleg a jelentést érdemes lenne a TRAN szakbizottság rendelkezésére is bocsátani. A TRAN szakbizottságnak is tagja vagyok, és tudom, hogy ott sokat beszélnek, beszélünk arról, hogyan lehetne a kohéziós politikát az infrastruktúrális projektek szolgálatába állítani. Szófiában a metró rendszer egy kiváló példa erre. Talán érdemes lenne ezeket a tanulságokat, amelyeket levontunk, ezért megosztani a Bizottság tagjaival is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Ha megengedik, én is szólnék néhány szót. Először is köszönöm a titkárságnak, és köszönöm az összes kollégának, aki eljött Bulgáriába. Nem volt egyszerű a helyzet, mert nagyon hideg volt ott a látogatásunk során, amik az odafelé vezető úton viharba keveredtünk, de köszönöm mindenkinek a részvételt, és köszönöm, hogy részt vettek a párbeszédben. Találkoztunk a miniszterelnökkel, önkormányzati képviselőkkel, találkoztunk a kezelési hatóságokkal az operatív programok részéről. Gyümölcsöző párbeszédet folytatunk az utolsó napon a jelenlegi időszak végrehajtásáról, és láttunk néhány nagyon pozitív példát arra, hogyan lehet a pénzügyi eszközöket felhasználni. Bulgária számára ugye újdonság ezen pénzügyi eszközök alkalmazása. Azt hiszem, hogy mindkét delegációs út fontos volt a Regi Szakbizottság számára. Ugyanis a két meglátogatott ország olyan ország, amely számára rendkívül fontos a kohéziós politika és a belőle származó támogatás. Érdekes volt látni, hogyan működik helyben a kohéziós politika végrehajtása a különböző tagállamokban. Persze mindkét tagállamnak megvannak a maga problémái, de úgy gondolom, hogy ez a látogatás mindenképpen nagyon hasznos lesz a jövőbeni kohéziós politika kialakítása szempontjából is. Ha másnak nincs megjegyzése, akkor köszönöm szépen. A romániai jelentés már elkészült, a bolgár jelentést még várjuk. Most pedig egy rövid szünetet tartanánk, illetőleg tegnap úgy döntöttünk, hogy változtatunk a napi renden, Megadom majd a szót a görög kollégáknak, hogy szóljanak néhány szót a görögországi helyzetről az áradásokat követően. Később a koordinátorok ülése során megvitatjuk, hogy van-e lehetőség, hogy a plenárisan szóbeli választigénylő kérdés keretében foglalkozzunk a témával. Papadimulis, Papadimulis és Spiráki kollégának adom meg a szót, és kérem, tartsák be a hozzászólási időt, mert nagyon sűrű a napi rendünk ma délelőtt. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Papadimulis képviselő. Köszönöm szépen azoknak a kollégáknak, akik egyhangulag beleegyeztek abba, hogy a mai szakbizottsági ülésünk során röviden foglalkozzunk ezzel a témával. Egy héttel ezelőtt egy szörnyűséges természeti csapásra került sor a hazámban, Görögországban. Főként az attikai régiót érintette ez a csapás, ahol a lakosság nagyon szegény csoportjai élnek, emberi tragédiákra is sor került sajnos, legalább 22-en életüket vesztették, és az egészség, közegészségügy szempontjából is nagyon súlyos következményei voltak mindennek. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a lakosságot, próbálják csökkenteni a károkat, és próbálunk áradás ellenes intézkedéseket foganatosítani. Az egész görög társadalom szolidaritást mutatott az érintettekkel. Az én kérdésem, illetve javaslatom a bizottsághoz a következő lenne. Ma koordinátori ülést tartunk, és jó lenne, hogyha mindegyik politikai frakció támogatná azt a javaslatot, amelyet majd az elnök asszony nyújt be, és amely egy szóbeli választ igénylő kérdésre vonatkozik. Így a következő plenáris ülésen felvethetnénk a témát, ugyanúgy, ahogy a portugáliai erdőtüzek kapcsán is tettük, most is szolidaritásunkat fejezhetnénk ki az érintettekkel. Emellett megkérnénk az Európai Bizottságot, hogy éljen a tartalékokkal, használja fel azokat, és a gyakorlatban is juttassa kifejezésre a szolidaritást, pénzügyi eszközök és humanitárius segítségnyújtás lévén. Nagyon fontos, hogy amikor ilyen tragédiára kerül sor, akkor segíteni tudjunk az érintetteken. Most Görögország, gond kellene segíteni, de hát egyébként Európa bármely részén is segítséget kell ilyenkor nyújtani. Köszönöm szépen elnök asszony, hogy a Spireki képviselő, köszönöm a kollégáknak, hogy támogatják a görög népet. Szólnék én is néhány szót. Papadimulis úr, a parlament alelnöke, már nagyon jól vázolta a helyzetet. Hivatalosan 22-en haltak meg az atikai tragédia során, de még növekedhet a halottak száma. Emellett azt is látni kell, hogy családoknak kellett otthonuk, elhagyniuk az otthonukat, vállalkozásoknak is, el kellett hagyni a székhelyüket, az infra, közlekedési infrastruktúra is sérült, a vízvezetékek is sérültek, így sokan nem férnek hozzá tiszta ivóvízhez. Emellett sok polgárnak nincs villamos energiaellátása sem. Az érintettek a legszegényebbek közé tartoznak Görögországban, és most görög nyelvre váltanék. Teljes mértékben támogatja a frakciónk a szóbeli igénylő kérdés benyújtását a következő plenáris ülésen. Jó lenne, hogyha még a novemberi, november végi plenáris ülésen sor kerülne erre. Szerintem az Európai Bizottságot fel kell szólítanunk arra, hogy pénzügyi segítséget nyújtson, azért, hogy Görögország élni tudjon a szolidaritással a gyakorlatban is. Emellett a további finanszírozási eszközöket is meg kell vizsgálni a szolidaritási alapon túl, ugyanúgy, ahogyan Olaszország esetében is tettük. Harmadsorban szeretném felvetni azt a lehetőséget, hogy esetleg érdemes lenne a bizottságot felkérni, hogy változtassa meg a szolidaritási alapszabályait. Azokban az országokban, ahol csökken a GDP, lehetővé kell tenni, hogy könnyebben hozzáférjenek a szolidaritási alaphoz, hogyha természeti csapásra kerül sor. És még egyszer köszönöm végül az összes kollégának, aki szolidaritását fejezte ki, és támogatja ezen kezdeményezéseket. Elnök, köszönöm szépen! A koordinátori ülés napirendjére tűztük már az esetleges szóbeli választigénylő kérdést és a plenáris vitát de meg kell említenem azt is, hogy ez a szakbizottság úgy döntött, és a plenáris is megerősítette ezt, hogy minden tagállam a strukturális alapok vonatkozó részét felhasználhatja arra, hogy egy természeti csapás után rendezze a helyzetet. A görög kormány is használhatja ezt az opciót, ez a lehetőség nyitott az összes tagállam számára. Remélem, hogy sikerül megoldást találni. Szeretném szolidaritásomat kifejezni a görög néppel, az aténi lakossággal, és együtt érzünk a veszteségek miatt. Remélem, hogy Görögország talpra tud állni e tragédia után. Köszönöm szépen, most pedig folytatjuk a szavazással. mikrofonon kívüli hozzászólás, a tolmácsok nem tudják tolmácsolni. Let me, let me explain you. Can you give me the, the floor? The only difference... Megengedi? Az egyetlen különbség, az egyetlen különbség ön között és a már szót kapott kollégák között az, hogy ők előre szóltak, jelezték, hogy élnének ezzel a lehetőséggel, egyeztettek a frakciókkal, ezért adtam meg a szót nekik. Most pedig megadom önnek is a szót. Igen, kérem, adjon nekem szót, megadom önnek a szót. Most adom meg önnek a szót. Οι καταστροφές από τις πλημμύρες της Δυτικής Αττικής στη χώρα μου, στην Ελλάδα. Attikában, Görögországban 21-en veszítették életüket a tragédia során, emellett nagyon súlyos károkat, anyagi károkat is okozott a katasztrófa. Tulajdonképpen ez az egész egyfajta bűncselekmény következménye. A kormány és a helyi önkormányzat a felelősök ezért a tragédiáért. A görög kormány azt mondta, hogy nem nyújt százszázalékos kártérítést azoknak, akiknek az ingatlana odaveszett az áradásokban. Van, akinek egyébként az autóját is, a házát is elmosta az áradás, elmosta a víz. A görög kommunisták próbálják elérni, hogy a az igazságtalan korlátozások szűnjenek meg a szolidaritási alappal kapcsolatosan. Tisztességtelennek tartjuk azt a döntést, hogy a károsultakat, károsultak kárát nem térítik meg. Úgy gondoljuk, hogy a plenárison mindenképpen fel kell szólítani az Európai Bizottságot, hogy oldja meg a szolidaritási alappal kapcsolatos problémákat, korlátozásokat biztosítani akarjuk, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapot is bocsássák rendelkezésre, e kártérítések megfizetésére. És többen is biztosítottak minket a szolidaritásukról, de ez nem elég. A szavak nem elegendőek, döntést kell hozni a plenárison, és tényleges kézzelfogható eredményekre van szükség. Tényleges döntésekre van szükség, és tényleges segítségnyújtásra azok számára, akik károkat szenvedtek ebben a tragédiában. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ahogyan már elmondtam, a koordinátorok meg fogják ma vitatni az ülésükön a szóbeli választigénylő kérdés lehetőségét a plenárison. Már mindannyian kifejezésre juttattuk a görög polgároknak nyújtandó támogatásunkat, biztosítottuk őket támogatásunk felől, és minden jogi lehetőséget ki fogunk aknázni, annak érdekében, hogy segíthessük az aténi lakosságot és az egész régiót, amelyet ez a tragédia sújtott. Most haladunk tovább a napirendben, a szavazásra kerül most sor. Kocolino úr jelentése a következő az EU makroregionális stratégiának végrehajtása. Bresszasszony, köszönöm szépen. Kocolino úr hirtelen felmerülő problémé miatt kénytelen volt távozni, úgyhogy csak őt szerettem volna kimenteni. Köszönöm szépen! Most pedig a szavazás következik. Kezdjük is azonnal a 20-as módosítóval, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Megyünk tovább. NB 48 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Az összes emberről szavazni kell, elnézést kérek, mondja az elnökasszony, az összes NV módosítóról szavaznunk kell, az NV 48-asról szavaztunk, NV 50 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. NV 52 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. NV 53 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. NV 56 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. NV27 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. NV37 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 63-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 50, 65-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, NB28-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, NB31 mellette ellene tartózkodók elutasítva, NB32 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es <coughs> kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Megyünk tovább. nb 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva. nb 22 mellette ellene tartózkodók elutasítva, NV18 mellette ellene tartózkodók elutasítva, NV25 mellette ellene tartózkodók elutasítva, NV9 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Mellette ellene tartózkodók elutasítva, NV23 mellette ellene tartózkodók elutasítva, NV26 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk kettes módosító, ki támogatja, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 103-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, átment. 110 hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 118-as módosító mellette, ez egy szóbeli módosító, bocsánat, van-e bárkinek ellenvetése? Nincs. Akkor a szóbelivel együtt szavazzuk meg, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 130-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 130, ja nem, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 136-os mellette ellene tartózkodás átment. 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 143-as mellette, jól mondom? 143-as mellette ellene elfogadtuk. 145-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elment. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum. Igen, jöhet. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 153-as mellette. Ez is van szóbeli módosító, bocsánat. Van-e ellenvetése bárkinek a szóbelivel kapcsolatban, akkor szavazhatunk. 153-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodásra elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as szóbeli módosítóval van-e bárkinek gondja vele. 13-asról szavazunk tehát, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Envi 5-ös, mellette, ellene, elfogadtuk. Envi 7-es, mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Most jön a záró szavazás, a módosított jelentés egészéről szavazógéppel szavazunk. Lezárom szavazást. A jelentést elfogadtuk. Gratulálunk Kaculina úrnak. A következő megszavazni valónk Hetman kolléga jelentése az Európai Szolidaritási Testületről. Hetman úr kíván valamit mondani szavazás előtt? Nem? Jó, akkor szavazunk. 15 es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 98-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 104-es mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ha kívánják, ellenőrizhetjük. Jó, ellenőrizzük. 104-esről név szerint szavazunk éppen. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20 es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 125-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 126-os, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 135 es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 136-os mellette ellene elfogadtuk 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 141-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 144-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. A 144-est elektronikusan ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 145-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 146-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadjuk. A 146-ost ellenőrizni kívánják, tessék, akkor nézzük meg újra. Géppel 146-os. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 149-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 148-asról nem kell szavazni. Ja nem, mégis csak kell. 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 150-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 151-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk hatos módosító mellette ellene elfogadtuk. 158-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160 tehát 12-es mellett ellene elfogadtuk. Úgy tűnik. Ellenőrzést kérnek. Jó, akkor nézzük a 12-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal. 162-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 163-as mellette ellene elutasítva. 164-es mellette, pontosabban erről nem kell szavaznunk. 28-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Ezt látnunk kell. Elektronikusan is kérem, hogy szavazzanak a 28-as kompromisszumról. ezt meg kell ismételnünk, mert technikai gond adódott. technikai hiba történt. Tehát újra kezdjük. 28-as, kérem, most szavazzanak. Most lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ha viszont elutasítottuk, akkor módosítókról kell szavaznunk. Így például a 165-ösről kitámogatja ezt a törlésre irányuló módosítót ellene, tartózkodás elutasítottuk, 166-os mellette, erre nem kell szavazni, mert ez eleve törlést jelent, 14-es mellette, 14-es. Azért kell előszavazunk, mert a kompromisszumról nem tudtunk megegyezni. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek, jó? 14-esről szavazunk. Lezárom a szavazást, egy szavazattal elfogadtuk. 167-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 168-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 29-es kompromisszum a 168-ast ellenőrizni kértek. Visszatérünk a 168-asra, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Megint csak egy szavazattal elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 171-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 172 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 173-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 175-ös mellette ellene elfogadtuk. 176-os mellette ellene tartózkodás el, elutasítottuk. 177-es e, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 178-as mellette elfogadtuk. 179-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 180-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 187-es módosító mellette ellene elfogadtuk. 187-est ellenőriznünk kell, úgy látom. Tessék. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodások elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 190-es mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk. 191-es mellette ellene elfogadtuk. 192-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 193-as mellette ellene elutasítva. 194-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 195-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 196 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 197 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 198-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 199-es, amely megegyezik a 198-assal, akkor el van utasítva, 200-as kiesik, ilyes, ne ha elfogadtuk volna a 199-es, 200-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 201-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 202-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 203-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 204-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 205-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 206-os mellette ellene elfogadtuk. 207 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 208-as mellette ellene elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás. Kérhetném, hogy nyújtsák ki jobban a karjukat. Jó. Elutasítottuk. A 17-esről ellenőrzést kértek, megnyitom a szavazást a 17-esről. Nem először történik, hogy tanácsadó kérésére ö, ellenőrizzük a szavazást. Van fülem, tudom ki mondta. Utoljára megyek bele abba, hogy tanácsadó kérje az ellenőrzést. Ön kérheti, a tanácsadója nem. Igen, igaza van, tanácsadóknak itt nem jár szó. Kérem a tanácsadókat, hogy maradjanak csendben a szavazás alatt. Elnézést. Sajnálatos, hogy ez így történt. figyeljenek erre oda. De most már azért megnézzük ezt az ellenőrzést a 17-esről, mert a képviselő is ezt kívánta. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 210-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 211-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 212-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 217-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2.18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 221-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 222-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 224 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 225 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 226 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 227 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 228 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 229 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 230 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 231 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. ellenőrizzük. 231-es, elektronikusan ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. megnyitom. 231-es módosítóról van szó. Lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. 232 mellette. Elnézést mondja az elnök. Megmutathatjuk az eredményeket? Hat mellette, 30 ellene, és senki nem tartózkodott. Sajnálom. Túl gyors volt, és ez azért van, mert szeretnék kicsit gyorsítani a munkát. 232 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 233 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 234 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 235 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 236 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 237 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 238 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 239 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 240 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Preambulum bekezdése 20-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Egy ellenőrizni akarnak? a 21-est akarják elnézni. Egyértelmű volt, de ellenőrizzük a 21-es módosítót. Elektronikus szavazás, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Látják az eredményeket? Rendben. Köszönöm. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as módosít, 45-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodik, szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük az 59-es módosítót? Ellenőrizzük a módosítót, a szavazást megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 65-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizni akarják a 65-öst? Elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. The vote is closed now. Lezártam a szavazást, és elfogadtuk. Elnézést, ezt elnéztem. 12-es kompromisszum mellette, ellene, Yes, I'm sorry. This is a mistake. Compromise 12. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 71-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 72-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 73-as módosító, itt eh, részenkénti szavazást kértek, két rész van, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt elfogadtuk. Ellenőrizni kívánják? Ellenőrizzük a 73-as módosító második részét, a szavazást megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. 75-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 76-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 81-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 86-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig ráterünk a végső szavazásra, a szavazást megnyitom. Yeah, I know, I know. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a véleményt. Yeah. Yeah. As we are late. Mivel késésben vagyunk, a reggeli késés miatt, és eh, mivel előttünk áll Ötinger biztosan az eszmecsere, azt javasolnám, hogy hívjuk be Ötinger urat, hiszen ő nagyon elfoglalt, és utána pedig majd eh, szavazzunk Malatics asszony véleményére, hogyha ez mindenkinek elfogadható. Köszönöm, köszönöm a megértésüket, és most behívjuk Öttinger biztos urat. Uh, Kedves kollégák, engedjék meg, hogy uh, az egész szakbizottságunk nevében üdvözöljem Ötinger biztos urat. Kérhetném önöket, hogy kicsit csendesedjenek el? Excuse me, may I ask you to have conversation? Kérném, hogy a termen kívül beszélgessenek. Köszönöm szépen. Szerettem volna elmondani azt, hogy a Regiszterbizottság számára rendkívül fontos az, hogy Öttinger úrral találkozzunk, hiszen meg kell vitatnunk a kohéziós politika jövőjét, meg kell vitatni a pénzügyi keret ütemtervét az Európai Parlamentben, és nagyon sok kérdésről kell beszélnünk, amely az Európai Unió költségvetéséhez kötődik, és ezért volt fontos az, hogy a biztos ellátogasson hozzánk. Köszönöm, hogy ránk időt szakított, és um, meghallgatjuk most az ön előadását. Tudjuk, hogy rendkívül elfoglalt, megpróbálunk mi is nagyon fegyelmezettek lenni, öné a szó, tessék. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy az önök szakbizottságával az európai pénzügyi kérdésekről, a költségvetési kérdésekről beszélhessek önökkel. A célom az az, hogy ne csak ma tegyem ezt meg rövid idő alatt, hanem a következő hónapokban többször is szeretnék önökkel a kohéziós politikáról beszélni, ami az elkövetkező évtizedekre vonatkozik. Az egyes frakciókkal is szeretnék már erről beszélni. Hogy beszéljek egy kicsit a 2018-as költségvetésről. Ezt szombaton reggel négykor elfogadtuk a tanácssal és a költségvetési szakbizottsággal együtt. Arra ügyeltünk, hogy a következő évben a kifizetések esetében legyen elég játékterünk ahhoz, hogy a kohéziós szektorban lévő minden számlát ki tudjunk egyenlíteni. Továbbra is van egy gond. A 2014-es, 2020-as költségvetési keret túlságosan is későn eh, lett elfogadva 2013. decemberében, és eh, csak nagyon lassan indult be a fejlődés, a, nagyon későn kezdték el lehúzni a, le, lehívni az eh, eszközöket, és 2017-ben több milliárd van, amelyet vissza kellett adnunk, mert nem volt elszükség fizetése kapcsán. Ennél fontosabb az, hogy mind, jövő évben mindent fel tudjunk tölteni. Nagyon fontos az, hogy amit megértünk az elmúlt években, az ez ebben a költségvetési keretben ne ismétlődjön meg. Fennáll a veszélye annak, hogy még nagyobb lesz ez a ö, fajta ö, hullám. Most készítjük elő a 2020 utáni költségvetési keretet, ismerik a mi ö, kiinduló dokumentumunkat, amelyet ben számos kérdést felvetettünk. Milyen problémákat látunk itt? A költségvetési keret szempontjából két eh, nagy hézag van. Az egyik eh, a bevételi hézag. Ha a britek elmennek, akkor a tagyalási folyamat során 10, 12 vagy akár 24 milliárd euróval kevesebb eh, lesz a zsebünkben. Van egy kiadási hézag is, mert az önök parlamentjében nagyon intenzíven beszélnek az új feladatokról, azokról, amelyek korábban nem voltak meg, amikor 2002-ben, 2013-ban a többéves pénzügyi keretről beszéltek. Gondolok itt a menekültekhez, a migrációs kötődő eszközökre, a határ ellenőrzésre, vagy akár a megerősített európai feladatra, hogy fejlesztési segítséget nyújtsunk, vagy gondolhatunk itt a Törökországban lévő menekültek segítésére. De itt van még a védelmi kutatás, a védelem kérdése. Hogyha ezt a két hézagot szeretnénk betömni, akkor stratégiára van szükségünk, és offenzíven kell akkor tárgyalni. Jelenleg a fő kérdés az az, hogy a Brexit hézagot hogyan uh, tudjuk uh, betömni, úgyhogy a már meglévő struktúrákon belül spórolunk, illetve 50%-ban tesszük ezt meg, és 50%-ban ezt majd friss pénzzel próbáljuk betömni. A másik dolog pedig az, hogyan tudjuk a tagállamokat tehermentesíteni. Azt javaslom, hogy legalább a szükséges kiadások 80%-át új bevételekkel, friss pénzzel finanszírozzuk, és maximálisan 20%-ban pedig átcsoportosítással. Jelenleg a pending reviews-t végezzük el, megvizsgáljuk a programjainkat, azt vizsgáljuk meg, hogyan tudunk jobban teljesíteni, hogyan lehet eh, megtakarítani, hol lehet megtakarítani, hogyan lehet a eh, szabályokat egyszerűsíteni, hogyan lehet eh, a programokat egységesíteni, olyanokat, amelyek nem mindig koherensek voltak, és ez az az előzetes munka, amit mi elvégzünk a bizottsági bejelentésünk között, és ezt majd májusban fogjuk önöknek átadni a kohéziós politika fontosságáról meg vagyok győződve, anélkül, hogy megelőlegezném ezt az átgondolási időszakot, én úgy gondolom, hogy a kohéziós politika a következő évtizedben rendkívül fontos szerepet fog játszani az európai költségvetési politikán belül, de az európai regionális politikán belül is. Ugyanis előlépéseket teszünk, a kohéziós politikát, ha most megszakítanánk, az azt jelenteni, hogy a múlt minden előlépése megkérdőjeleződne. Nem tudom, hogy 2050-ben is kell -e még kohéziós politika, de azt tudom, hogy a tapasztalataim ezt mutatják hazámban, 1990-ben nemzeti kohéziós stratégiát alakítottunk ki Németországban. És megpróbáltuk a tatományokat egy szintre hozni, és a cél az az volt, hogy azokat a régokat segítsük, amelyek 90-ben Németországhoz kerültek. Sikeresek voltunk, amit Helmut Kohl ígért a virágzó um, tájak, ez létrejött később ugyan, Potsdamban, Dresdenban, Görlitzben, Görlitz óriási benyomást tett rám. Ez, az, ez egy európai um, város, um, Szászország keleti részén volt, azon a határon, ahol korábban a hidegháborúban a határ húzódott. Ők is 90 óta egy új utat jártak be a keleti országok is, viszont ők 13 évig nem voltak az Európai Unió tagjai, és viszont azóta már az Európai Unió tagjai, tehát eh, Görliszta keletre Lengyelországban 13 évig eh, kohéziós politika nélkül éltek, és most már 13 éve pedig vannak kohéziós politikai programok. Szín. És kell még 13 év, vagy még 20 év. Ezért én azt mondanám, hogy eh, a kohéziós politikát erősítsük meg a költségvetésen belül. A csökkentéseket azért nem lehet teljesen kikerülni. Aki számszerű növekedést ígér a kohéziós programokban, az nem fogja tudni betartani az ígéretét. Szerintem kis, vállalható csökkentésekre van szükség, amelyek nem okoznak lényegi károkat a kohéziós politikában. Látni fogják, hogy a tanácsban és az Európai Tanácsban is nagyon keményen tárgyalnak majd a következő költségvetési keretről. Van egy egész sor tagállam, nem egy-kettő, hanem hat vagy nyolc. Ezek a tagállamok arra akarják kötelezni az Európai Bizottságot, hogy a következő költségvetési keret a bevételeknél maradjon meg a bruttó nemzeti jövedelem 1%-ánál. És őszintén szólva 1%-kal egy olyan költségvetési keretünk lesz, amelyel nem fogjuk tudni finanszírozni az Európai Unió feladatait. A kollégáktól a következőket kérném. Hogyha a hazájuk is ilyen politikát támogatna, akkor győzzék meg a kormányaikat és a nemzeti parlamentjeiket arról, hogy egy százaléknál azért többre lesz szükség a bevételeknél, mert a kiadások növekednek, finanszírozni kell az új feladatokat, és közben nem okozhatunk károkat a régi területeken sem, a régóta finanszírozott területeken. Hogyha a menekültek eh, integrációját eh, finanszíroznánk azzal például, hogy a kohézióból pénzeket vonunk el, akkor megosztanánk ezzel az Európai Uniót, hiszen a menekülők elsősorban olyan országokba eh, igyekeznek, mint Svédország, Dánia, Hollandia, Ausztria, Németország, ezek az országok pedig a költségvetés csökkentése mellett szállnak síkra. Azért, hogy ezt az ellentétet felszámoljuk, többre lesz szükség, mint a bruttó nemzeti jövedelem 1%-a. Felmerül a kérdés, hogy mit történik, hogyha 30%-kal csökkentjük a kohéziós politikát. Ilyen hangok is megszólalnak, de erre nem lesz szükség, mert hogyha növeljük a bevételt, akkor 10-12%-os csökkentéssel is boldogulni fogunk. Jelen pillanatban az a véleményem, hogy a kohéziós politika minden tagállam, minden régiója számára elérhető kell, hogy legyen. Mert ha csak és kizárólag a kevéssé fejlett régiókat tekintjük célrégiónak, akkor csökkenni fog a kohéziós politika elfogadottsága azokban a tagállamokban és azokban a régiókban, amelyek nem vehetnek részt a kohéziós politikában, és ezzel a kohéziós politika egészének ártjunk, ártunk. A legfontosabb számomra a hozzáadott érték. Önökkel együtt szeretném kidomborítani az európai kohéziós politika hozzáadott értékét, és ebben önöknek több tapasztalata van, mint nekem. A határokon átnyúló projektek esetében ezzel nincs gond. Az infrastruktúra projekteknél sincs gond ezzel, olyan projektekre gondolok, amelyek 3, 4, 5, 6 tagállamot is érintenek. Az európai összekapcsolódási eszköz kapcsán sincs gond. De amikor például a kohéziós politikának köszönhetően Bulgáriában megvalósítunk egy vasút, vasúti összeköttetést társfinanszírozása révén, például Szófia és egy másik város között, akkor ez európai hozzáadott értéket képvisel? A költségvetési politika mondhatná azt, hogy hát Bulgária megoldhatja ezt egyedül is. Ez igaz, és egyben nem igaz, mert tisztán jogilag nézve, igen, lehetőség van erre, de költségvetés politikailag nem tudná ezt megvalósítani az ország. Éppen ezért egy intelligens transfer unió mellett szeretnék kiállni. Tudom, hogy nagyon veszélyes fogalomról van szó, különösen hazámban nem kedvelik ezt a fogalmat, de én síkra szállok emellett. Az egyfőre jutó GDP az Európai Unióban körülbelül 30 ezer eurót tesz ki, Luxemburgban 90 ezer euró ez az összeg, Ausztriában, Franciaországban, Németországban 42 ezer, 43 ezer euró, Bulgáriában viszont 6500 euró. 6500 itt, 90 ezer ott. Hosszú távon ez az ellentét szétfeszíti az Európai Uniót, megsemmisíti a szolidaritás európai eszméjét is. Éppen ezért ezt a távolságot csökkenteni kell, de nem azzal, hogy Luxemburg leereszkedik, hanem azzal, hogy Bulgáriát felemeljük. Mondhatnék más példát is, Románia, Észtország, Lettország, Litvánia. Ezekben az országokban az EU-s tagságuk 13 éve alatt a kohéziós támogatás és más európai eszközök révén sikerült a gazdasági versenyképességet megerősíteni. Sikerült az egyfőre jutó GDP-t jelentősen növelni. Ezt a folyamatot folytatnunk kell az elkövetkezendő évtizeden belül, legalább még tíz évig folytatni kell ezt. Éppen ezért Bulgária számára kohéziós támogatást kell biztosítani, és hozzáadott értéket adnak azok a projektek is, amelyek csak az országon belül valósulnak meg, és nem érintenek más tagállamokat. Úgy gondolom, hogy ezzel a közös stratégiával, jövő év májusától kezdve, meg tudjuk győzni a tagállamokat a tanácsban hogy biztosítsák a forrásokat hozzáadott érték megvalósításához. Európai szinten hatékonyabban kell tudnunk beruházni, és ehhez van szükség ezekre az új forrásokra. Még egy utolsó pont, hogyha úgy folytatjuk, ahogy eddig, akkor a költségvetési keret, és ezzel együtt a kohéziós programok volumene 2020. decemberében dől el és ezzel megint elkésnénk. Mert akkor 2021 megint csak egy elvesztegetett év volna. Mert hát a jogalkotás és a tervezés egy további évet követelne meg, és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Hogyha tanulni akarunk a múlt hibáiból, akkor csak egy menetrend lehetséges, mégpedig az Európai Bizottságnak jövő év május elején a Brexitet figyelembe véve és figyelembe véve a fehér könyv folyamat eredményeit, elő kell terjesztenie a több éves pénzügyi keretet, és még aznap el kell kezdeni a parlamentnek is a munkát, és a tanácsnak is ezzel párhuzamosan. A bolgár, osztrák és román soros elnökségekkel folyamatosan tárgyalok, Hogyha mindez megvalósul, akkor 2019 májusában egy év tanácskozás után elfogadhatjuk a pénzügyi keretet a következő évtizedre nézve, így mindenki számára biztonságot teremtenénk a kutatóknak, a felsőoktatási intézményeknek, az önkormányzatok számára, a munkavállalók számára és az ipari szereplők számára. Ez a jó kormányzás kiváló példája lenne. Barátaink, a britek kilépnek az Európai Unióból, és ezzel egy időben egy nagyon bonyolult témához érkeztünk. Tudjuk, hogy mennyire bonyolult ez a helyzet, és ezzel párhuzamosan azonban mégiscsak meg tudnánk állapodni a, több éves, a következő több éves pénzügyi keretről. Hamarosan el kell mennem, el kell hagynom az ülést, mert egy másik tanácskozásra igyekszem, de mindenképpen rendelkezésre állok a további egyeztetésekhez, hiszen önök is kohéziós szakértők, ugyanúgy, mint például Kretszú biztosasszony. Nagyon fontos ezért számomra az önök együttműködése és az önök tanácsa. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Mindenki megkapta most már a szükséges információkat. Nagyon sűrű a mai napi rendünk, kevés az időnk, ezért arra kérném a koordinátorokat és a politikai frakciókat, hogy először ők szóljanak hozzá, és kérem, önöket legyenek rövidek. Egy-két percben szóljanak hozzá azért, hogy meghallgathassuk Öttinger úr válaszait is. Hát még mindig, mondja Mr. Roy képviselő. Ragadjuk meg az alkalmat, Értsük az ön által közölteket úgy, mint a bizottság programját. Fontos, hogy a parlament is nagyon konkrét legyen, nagyon világosan fogalmazzon. Itt volt ugye az öt forgatókönyv, de amit ön ma mondott, az jóval konkrétabb, jóval kézzelfoghatóbb információ megerősíti a kohéziós politikát az egész EU számára. Felmerült néhány kérdés persze a hozzáadott értékről és az előkészítésről. Szerintem mi már a plenárison lefektettük az alapokat a következő időszakra, és amit tegnap Fambereszka úrtól hallottunk a bizottság részéről, ő azt mondta, hogy egy hatékonyabb, egyszerűsített költségvetésen dolgoznak, sorról sorra végig akarják venni azt, hogy mire van tényleg szükség a következő időszakban, és mi az, amiről le tudunk mondani. Ezt, kellene, ezt a munkát kellene elvégeznünk itt a szakbizottságban is az elkövetkezendő hónapokban. Hogyha májusban megszületik a bizottsági javaslat, akkor nagyon gyorsan tudunk majd haladni, hogyha elvégezzük ezt a munkát. Ezen a héten a bizottság már nyilatkozott, hogy cikkeiről cikkeire haladva készíti elő a munkát, és aztán az általános ügyek tanácsa is megállapodott a máltai elnökség alatt előkészített szövegről. És ugyanaz hangzott el ott is, hogy validálni kell a kohéziós politikát. Ez azt jelenti, hogy nem követhetjük el a múlt hibáit újra, Fontos meghatározni a jövőbeni MFF prioritásait. Jan Olbricht is itt ül, a bal oldalamon, de szerintem ő középen áll. Vannak itt nagyon jó szakértőink, akik biztosítani tudják, hogy elég gyorsan haladjunk. Köszönöm szépen, Krél asszony az SZND részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr! Nagy örömmel hallottam azt, amit, hallgattam azt, amit mondott, mert alapvetően teljes körön támogatom az ön által elmondottakat. Remélem sikeres lesz, és sikerül az én hazámban is meggyőzni mindenkit arról, hogy igenis szükség van arra, hogy több mint egy százalékot bocsássunk az EU költségvetés rendelkezésére, mert hogyha 15%-os csökkenés következik a kohéziós politikában, már az önmagában megkérdőjelezi az összes régió támogathatóságát. És nekünk az az érdekünk, hogy minden régió részt vehessen a kohéziós politikában, ön meg is indokolta, hogy ez miért van így. Egy kérdés merült fel, mert nem lehet, hogy túl sokáig dolgoztam én is a Költségvetési Szakbizottságban. Ön nem említette az esetleges, a saját források esetleges új rendszerét. Lát-e lehetőséget arra, hogy az EU-s költségvetés számára új forrásokat biztosítsunk? Biztosítani tudom önt a felől, hogy a regionális szakbizottság készen áll a kemény munkára. Mi is tartani szeretnénk az időbeli keretet, hogy az első háromoldalú tárgyalások már május előtt lezajolhassanak, de ez azt jelenti, hogy legkésőbb júniusra rendelkezésre kell bocsátani az új kohéziós politikára vonatkozó javaslatot is, párhuzamosan az MFF-fel. Ez lenne az ideális eset. Köszönjük szépen, van Mildenburg úr! Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlöm Önt, biztos úr, angolul folytatnám. Azt hiszem, Ön világosan elmondta azt, hogy többet kell elérnünk kevesebb pénzzel, ez pedig hatalmas kihívás nyilvánvalóan. Több kérdés is felmerült bennem, először is érdekelne, hogy a kondicionalitást, a feltételességet hogyan közelíti meg. Itt vannak egyrészt a szükséges strukturális reformok és a szoros kapcsolat az európai szemeszter és a pénzek elköltése között. Ez a makrogazdasági feltételesség. Ön azonban beszélt arról is, hogy a kondicionalitást a jogállamisághoz kössük. Többek között a kohéziós forrásokat is kössük össze a jogállamiság kérdésével. Az első kérdésem tehát az, hogy részleteiben hogyan néz ki ez az elgondolás. A második kérdésem, a pénzügyi eszközök növelésére vonatkozik, a harmadik, mi a helyzet az MFF-fel, a éves pénzügyi kerettel, Ha ez egy politikai bizottság, ahogy ön, és Juncker úr is hangoztatják, akkor talán érdemes lenne a éves pénzügyi keretet tíz évre kibővíteni öt év helyett, így összekapcsolhatnánk a 2013 <coughs> utáni európai politikával, mert az is tíz évet ölel fel. Ez utóbbi stratégiáról egyébként mindenki mélyen hallgat, és aztán negyed sorban mi a helyzet a különböző finanszírozási eszközök mainstreamingjével, miért nem integráljuk az összekapcsolódási eszközt például a strukturális alapokkal mert mindenféle alap meg pénzügyi eszköz létezik már, is érdemes lenne ezeket valahogy egymással összeegyeztethetővé tenni. Köszönjük szépen, most a GUE részéről Omási úr. Elnök asszony, köszönöm, és biztos úr ennek is köszönöm, hogy a kohézióról kifejtette a véleményét, és ahogy Juncker úr is, ön is elkötelezettnek látszik a periferikus régiók mellett, ezt még jobban meg lehetne erősíteni, mert Macron úr ugye nyilatkozatokat tesz, de nem sok van emögött. Itt a parlamentnek és a bizottságnak össze kellene fognia, hogy a jó ügy érdekében ez a dolog kidomborodjon. Egyetlen kérdést szeretnék önnek csak föltenni, egy percben nehéz ez persze. Nem lehet, hogy a Brexit jelentőségét egy kicsit túl értékeljük? Mert lehet, hogy végül is az összeg, amit az Egyesült Királyságnak fizetni kellene, az talán nem is olyan nagy összeg. Szerintem létre kéne hozni egy válságkezelő stábot, és azt várni el az Európai Uniótól, hogy azokon a területeken, amelyeken nem voltak a, a, ezek a kompetenciák prioritást élvezők, ezek most azzá, azzá váljanak, és a 174-es cikk értelmében a gazdasági és szociális kohéziót valóban valósítsuk meg. Tehát a kérdés ennek kapcsán az, hogy hogyan lehet ebből az ellentmondásból kilábalni, és ahogy Konstance is elmondta, hogy a saját erőforrások valószínűleg jelentik a kivezető utat innen, de hát nem tudom, hogy ön erről mit gondol. Rope úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, köszönöm, hogy előadta elképzeléseit. Alapvetően egyetértek eh, a megközelítésével a fejlett és fejletlenebb országok között, eh, amit kifejtett, a különbség nehézségét, problémáját ez érdekes volt, csak hogy jó lenne gyorsan eldönteni, hogy mire lesz pénz ezen belül. Ugye 2019-ben új parlament alakul, új bizottság alakul, és az új bizottság valószínűleg 2020-21 előtt semmi érdemi intézkedést nem fog hozni. És amit most 2017-18-ban nem hozunk meg, az két évig nem fog mm, megvalósulni. És jó lenne, hogy a Dignalina, hogyha a Dignalina atomerőmű kapcsán is kifejteni az elképzelését. Köszönöm szépen! elnök asszony. Biztos úr, köszöntöm önt. A kohéziós alapok csökkentését kérik nagyon sokan. Ugye a strukturális alapok reformjában új típusú ösztönzőket akarnak kidolgozni. Szerintem a kohéziós alap rendszere ugyan kritizálható, de ami majd megmarad belőle, azt nagyon jól kéne csinálni. De nem látjuk egyelőre, hogy ez hogy fog alakulni. Mi nem támogatunk egy olyan megközelítést, amely a teritoriális kohéziót veszélyezteti. Remélem, hogy megmarad az a hozzáállás, hogy a régiókat és a városokat bevonják a döntéshozásba, és a 23-as cikk makrokondicionalitásról szóló részeit úgy értelmezik, hogy az nem lesz, ö, ö, nem vezet végül oda, hogy a kohéziós pénzekből kell majd a strukturális célokat támogatni. Szerettem volna tudni továbbá, hogy hogy lehetséges-e a katasztrófa alapok gyorsított kifizetését, vagy előzetes kifizetését ösztönözni. Két további felszólaló van még. Köszönöm. Nagy öröm számomra, hogy itt van a költségvetési biztos, és aki jól érti a kohéziós politikát. Ön sok jó dolgot mondott, és a kohéziós politikáról is sok pozitívumot mondott, de azt is említette, hogy egy kisebb emelkedésre lenne szükség összegszerűségében, nem szabad tönkretennünk a kohéziós célokat. Igen, egyetértek, de akkor szerintem nem lehet erősebb, jobb kohéziós politikát csinálni kevesebb kohéziós pénzből. Ugye az egyik pillér kifejezetten a strukturális alapok, strukturális reformokat szolgálja, de nagyon fragmentáltak a prioritásai a költségvetésnek, szerintem jobban össze kéne fogni ezeket, és kohezívabb, kohéziós politikát kéne megvalósítani. Köszönöm, elnök asszony! Tisztelt biztos úr! Nagyra értékelem azt, hogy világosan fogalmaz, amit, amikor a kohéziós politikáról beszél, mindig ezt teszi, ezt nagyra értékelem tehát. Ezt más politikus soktól is elvárnám. Világos állást foglalt, két hiányról beszélt, ugye a 10-14 milliárd euróról volt szó, ennek a felét a regionális politikán kell megspórolni. Én két és fél, három és fél milliárd vonatkozásában ezt el is tudom fogadni, de beszélt egy 20%-os megtakarításról is, de ez mennyi konkrét pénznek felel meg? Milyen számok kurzálnak mostanában a megszorítások, megtakarítási szándékok hátterében. Biztos úr, ugye már látható a kérdések tömegéből, hogy egy másik találkozónkra, találkozóra is szükség lesz közöttünk. Amire most van ideje és lehetősége, kérem, azokra válaszoljon. Igen, Szívesen jövök februárban is, és akkor konkrétabb válaszokat tudok adni majd több kérdésre. Megpróbálok azonban most is, hogy a munkát itt segítsen, a bizottság tagállamokkal és különböző grémiumokban kifejtett tevékenység alapján ö, valamit mondani a rendszeren. Ismerik a Monti jelentést. A bevételek oldalán szeretnénk új e- forrásokat, diverzifikálni szeretnénk a bevételeket. Egy-két-három új forrás megteremtésével. Például úgy, hogy a GNI a nemzeti össztermék 1%-át elfogadjuk, de például az ETS jövedelmek, vagy a széndiokszid kibocsátási adó egy részét, vagy a pénzügyi ö, tranzakciós adó egy részét kérnénk a tagállamoktól, és akkor így ö, a kormányoknak nem kellene a saját költségvetésükből ö, a töbletet kigazdálkodni, hanem ezekből a közös pénzekből. Ami pedig az időtervet illeti, a megfelelő végrehajtási szabályok az új kohéziós rendszeren belül meg kell, hogy szülessenek néhány héten belül az MFF javaslattal egy időben. És ha ezeket már látjuk, akkor részletesebben tudunk róluk beszélni. A kondicionalitás kérdését többen felvetették. Azt akarjuk-e, hogy az európai szemeszter és az országspecifikus ajánlások bizonyos szünet után valósuljanak meg, hogy a tagállamok ki tudják alakítani a prioritásaikat. Jó, emellett is lehet érvelni, de nem könnyű. Mert ezeket megindokolni, mert több évre előre kell gondolkodni a több éves költségvetés kapcsán, 5-6 évre előre. És, és akkor emellett ott van a jogállamiság és a kondicionalitás összefüggése is. Például, ha egy tagállam például a bíróságok függetlenségének korlátozásával gondot okoz, akkor lehet-e ehhez hozzákötni a pénzek folyosítását vagy megvonását? Vagy fordítva, hogyha a jogállamisággal kapcsolatban az ajánlásainkat teljesíti egy tagállam, akkor lehet ezt további pénzekkel jutalmazni? lehet azt mondani, hogy a kohéziós alapoknak egy 10%-át ilyen ösztönző alapba betenni, és akkor a megfelelést díjazni vagy büntetni ezekkel az összeggel? Ez egy érdekes új megfontolás lenne. Látni kell az, hogy még mindig a fő gondot a konszenzusos egyhangú döntési igény ö, okozza. A egyéves költségvetéseknél elég a többség, a több éves költségvetésnél a parlamentben továbbra is elő, elég a többség, egyszerű többség, de a tagállamok valamennyiének hozzá kell járulnia. 27-28 hozzájárulást kell szerezni hozzá, és még ott vannak háttérben az nemzeti parlamentek. És egyes nemzeti parlamentek pontosan tudják az európai kohéziós politika jelentőségét, másokat meg nem nagyon érdekel a dolog. Egyetlen dolog foglalkoztatja őket, hogy az egy százalék alatt maradjon a dolog. Márpedig a better spending, a hatékonyabb jobb pénzköltés ha ezen együtt gondolkodnánk, nagyon sok pénzt ö, takaríthatna meg. Ha én elmegyek a feleségemmel bútort venni, vagy egy polgármester egy utat épít, vagy egy regionális önkormányzat valamit tervez, akkor minden egyes alkalommal lehet jobban pénzt költeni. Ha sikerülne mindenhol okosabban dönteni, és mondjuk megtakarítani egy bizonyos töredék százalékot, és ezt leadni Európának, akkor ez hatalmas összeget tenne ki. De hát ehhez ugye egyhangúság kell. Az 5 7 vagy 5 plusz 5 rendszerről majd januárban beszélnék. Látni kell, hogy a jelenleg futó programok nem egyszerre születtek. A kohézió, az Európa összekötése, a Juncker terv, ezek különböző időpontokban indultak, különböző politikai megfontolásokból. Hogyan lehet ezeket most újra egy nevezőre hozni? És mely programokat lehetne esetleg az átfedések miatt összevonni, és a különböző mandátumokat összeterelni. A Brexit kapcsán két számítás van. Megy egy számla Londonba, a angolok által vállalt kötelezettségeket neki 2019 márciusáig ki kell fizetniük, az MFF kötelezettséget 2020-ig, és az N plusz 1 kötelezettségvállalások pedig 2020 utánra vonatkoznak is, és még van egy N plusz X kötelezettségvállalás is, hogy, hogy a nyugdíjakra kötelezettséget vállaltunk. Tehát eh, valamit egy, valamit néhány, valamit még sok éven át kell fizetniük. Körülbelül 10-14 milliárd euró hiányunk lesz, hogyha az angolok kilépnek, strukturális értelemben, és nem fog minden tagállamhoz hozzájárulni, hogy ennek a teljes összegét behajtsuk. Ugyanakkor azt sem tartanám fernek, hogy, hogy semmit se fizessenek, valószínűleg a hiány 50%-át megszorításokkal, 50%-át meg a visszafizetésekből kell fedezni. Hogyan fogjuk ilyen körülmények között az új feladatokat finanszírozni? Hogyan lehet a kohéziót megvédeni? Én remélem, hogy az új és hagyományos feladatok közötti egyensúlyt sikerül majd megteremteni. Ha sikerül az új feladatokra pénzt elkülöníteni, akkor a, a hagyományos feladatok sérülhetnek, de én úgy gondolom, hogy a kohézió hagyományos feladatai nem sérülhetnek. Ez kivételt kell, hogy képezzen, mert ez egy alappillér. Aztán ott van még a fejlesztési alapintegrációjának problémája is én erre csak akkor vagyok megint csak hajlandó, hogyha a kohéziónak nem válik kárára. A költségvetési dolgok átláthatósága azt követeli, hogy, hogy elkerüljük azt, hogy titokban csúsztatva kiskapukon keresztül a vidékfejlesztés kárára menjen a dolog. Elő, el tudok képzelni mondjuk olyan új feladatokat, amelyekre 10 milliárd eurót tudunk elkülöníteni, és akkor azt mondanám, hogy ebből kettőt hagyjunk meg a régiek számára. A Signalina lebontása az pedig egy sok évtizedes projekt, és eh, hogy ez most eh, más programok keretében, vagy saját program keretében valósul meg, azt még nem tudom, de biztos, hogy nem kohéziós pénzekből fog megvalósulni. Ignalina nem bontható le kohéziós pénzükből, ehhez célzott külön pénzekre van szükség a következő évtizedben. Én a kifizetéseket pedig szeretném pontosan teljesíteni, hogy ne legyenek felgyűlt összegek. De az előzetes kifizetések nem támogatom. Én azt mondom, hogy legyünk pontos adósok, fizessünk meg mindent időben, de másfelől pedig ne fizessünk annyit előre, mint eddig tettük. Köszönöm szépen, további jó tanácskozást kívánok. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, hogy eljött, és a nyílt vitára való hajlandóságát újra várjuk majd legközelebb. Thank you very much, colleagues. Köszönöm szépen, kollégák. Csak mondom, hogy nagyon fontos volt, hogy most a Tinger biztos úrral találkozzunk. és hogy a Regi Bizottság következő látogatására is elkötelezzük. Most visszatérünk a szavazáshoz. Maletics úr jelentését fogjuk megszavazni. Az Európai Beruházási Bank éves jelentéséről szóló jelentéséről. Kívánna Maletics úr ehhez bármit mondani? With the compromise one. Egyes kompromisszum. Who is against abstentions? Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 41-es módosító támogatja, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44-es mellette elfogadtuk, 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de nézzük meg. 48-as elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ugrunk. Szóbeli módosító a 61-eshez. Van-e ellenvetése bárkinek, hogy tudjunk szavazni? Nem látok ilyet, akkor megszavazzuk az egyes szóvegit. mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. És akkor ez a 61-eshez tartozik, 64-es mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de nézzük meg a 64-est. Elektronikus ellenőrzés következik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum következik, ki támogatja, ki nem. Elfogadtuk. 73-as módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És akkor most a záró szavazás következik. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A véleményt elfogadtuk. Gratulálok Maletics úr. Okay here we uh, finished our... Akkor befejeztük a mai szavazni valunkat, és most pedig rátérünk az első eszmecserére a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése az Európai Unióban. Az Európai Bizottság hetedik jelentése témánkra térünk tehát most rá. Ez egy nagyon fontos dokumentum a következő programozási periódus tekintetében. A Regi Szakbizottság arról döntött, hogy egy jelentést készít annak érdekében, hogy a parlament álláspontját megfogalmazza ezen reform kapcsán. Mák Jullaod úr lett a jelentéstevő, vele fogunk most első eszmecserét folytatni, és meg is adom a szót az előadónak, hogy tárja elénk előzetes elképzeléseit, majd pedig az elnyék jelentéstevők kapnak szót. Ez lesz az első alkalom, hogy a képviselők tehát beszélhetnek a hetedik jelentésről. I give the floor to Mr. Jolon. Suló úr kap szót. Bien, merci Madame euh, <clears throat> la Présidente. Je voudrais simplement, mes, mes chers collègues, nous le savons tous, ce septième rapport de cohésion Mindannyian tudjuk, hogy ez a hetedik kohéziós jelentés rendkívül fontos, nagyon sok adat van ebben, alapos elemzések vannak ebben az európai alapokról. Stratégiai időpontban érkezett ez a jelentés, ugyanis az Európai Bizottság költségvetési elképzelésére is beszéltünk, tehát nagyon fontos az, hogy megtudjuk azt, hogy a kohéziós politikát az elkövetkező évben hogyan lehet majd végre hajtani. Hallhattuk azt ma, hogy milyen fajta aggályok, kételjek vannak a kohéziós politika kapcsán. Öttinger biztos úr nagyon érdekes dolgokat mondott el, olyan forgatókönyveket is felvázolt, amelyek csökkentéshez vezethetnek, és tudjuk, hogy a kohéziós politika sikeres volt, és ez a politika nélkülözhetetlen számunkra itt Európában. Sajnáljuk azt, hogy konkrét javaslatok nem születtek ebben a jelentésben a bizottság részére, még akkor, is, ez nem is lehetséges mindig, de vannak érdekes pontjai is a dokumentumnak. Először is sikeres pontokat neveznek meg, különböző régiók közötti különbségek csökkentése, különböző perspektívákat mutatnak fel, tényeket is megmutatnak, olyanokat is, amelyek aggasztóak, például a munkanélküliség kapcsán. Ezen kívül különböző a régiók lemaradása, Sok régió esetében, és ezt Öttinger úr is hangsúlyozta, és én szeretnék erre koncentrálni, hogy egyértelmű ajánlásokat kell megfogalmazni, radikálisabb egyszerűsítésre van szükség, bizonyos eh, témák esetében is új utat kell választani, például egyre inkább növekszik az egyenlőtlenség a régiónkon belül. Vannak szegénységi területek, amelyeket mindenképpen le kell küzdeni. Nehézségek vannak az általános helyzet tekintetében is bizonyos régiók versenyképessége is aggasztó. Vannak olyan trolletek, amelyek nem a legfejlettebb, de nem is a legfejletlenebbek. Ezek közepes bevételű területek, és az ő helyzetüket a lehető a legnehezebb megoldani. Nem szabad csak leírni a helyzetet, nem szabad csak általános elemzést végezni, hogyha egy jó jelentést szeretnénk, akkor egyértelmű, pontos üzenetet kell küldenünk. Olyan megoldásokat kell kínálni, amelyek konkrétak. Tudjuk, hogy a kohéziós politika területén már megindultak a reformok. Gyorsan fejlődnek a dolgok. A bizottság részéről láthattuk azt, hogy különböző kötörőmök is megjelennek. Megkívánják tartani az ex ante feltételeket és szemeszter irányultság látható. a szociális alapot kikívánják venni a kohéziós politikából, bár én úgy vélem, hogy egy egységes megközelítés döntő lehet a siker szempontjából. Az Európai Parlamentnek hozzá kell szólnia ezekhez a témákhoz, és szerintem a különböző árnyékjelentéstevőkkel sikerül majd gyorsan eredményt felmutatnunk. Nagyon fontos tehát dolgoznunk a kohéziós politika jövőjén. Tudom, hogy nagyon szoros az ütemterv, hogyha ezt a jelentést tényleg szeretnénk előterjeszteni, a bizottság saját javaslatának előterjesztése előtt, akkor nagyon gyorsan kell dolgoznunk. Örülök annak, hogy minden kollégával együttműködhetek, és örülök, hogy együtt tudunk majd egy hasznos jelentést készíteni. Köszönöm szépen! Most egy kicsit megváltoztatom a felszólalók sorrendjét, el is mondom, hogy miért ugyanis itt vannak az Európai Bizottság képviselői, akik előkészítettek egy kis előadást a hetedik kohéziós jelentés kapcsán. Filipe Monfort és Nikola úr 10 perc alatt előterjeszték nekünk a bizottság elképzeléseit. Nikele úr a szó, utána pedig majd következnek az jelentéstevők elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen. Nagyon sok információ található a kohéziós jelentésben, nagyon nehéz ezeket néhány percben összefoglalni, de csak négy kijelentést tennék. Ezek azok, hogy először is megváltozik az Európai Unió földrajza, a második az az, hogy van szociális különbség, a harmadik pedig az az, hogy az intézmények fontosak, a negyedik pedig az, hogy a politika működik. Kezdjük az elsővel. Az Európai Unió földrajzának megváltozása. Amit a jelentés megmutat, az az, hogy van konvergencia az EU-ban, a tagállamok, a régiók, Közép- és Kelet-Európában konvergálnak, gyorsabban haladnak. Persze még mindig hosszú út áll előttük, hogy javítsuk, javít, javítsanak abszolút helyzetükön, de a trend már ösztönző. Viszont Európa többi részén különbségek vannak, főként az eurózónában. Láthatjuk a jelentés térképen, és főként Dél-Európában, de nem csak ott vannak nehézségek. Ez köszönhető az ipari helyzetnek, az oktatásnak, a munkaerő helyzetének, annak, hogy gazdasági tevékenységek a csökkenő szektorokban koncentrálódnak, és itt van a középes bevételi csapda is. Nagyon sok olyan régió van, amely nem tud a legjobb régiókkal versenyezni, mert nincs innovatív kapacitásuk, de nem tud az alacsonyabb, kevésbé fejlett régiókkal sem versenyezni, mert nem tudnak a munkaerőköltség kapcsán versenyezni. Ez az, amit a jelentés kimond, és a legfontosabb üzenete a jelentésnek az az, hogy megváltozik az Európai Unió földrajza, és a politikának is ezért ezt kellene tükröznie. A második kijelentés az az, hogy továbbra is van szociális különbség. Hallhattuk azt, hogy eh, a munka, a foglalkoztatás magas szinten van, a munkanélküliség csökken, de ha rá eh, közelítünk a helyzetre, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok olyan hely van Európában, ahol a szociális egyenlőtlenség még létezik, ahol még mindig magas a munkanélküliség, ugyanúgy, mint a válság előtt, és a foglalkoztatás szintje főként a nők esetében eléggé alacsony. A harmadik kijelentés az az, hogy az intézmények fontosak, ez nem újdonság persze, de az elmúlt években bizonyára látták, hogy az Európai Bizottság rendkívüli módon figyelt arra, hogy erős intézményi keretek legyenek, hogy a, ezek irányítsák a különböző intézkedéseket, ezért indítottuk el a lemaradó régiók kezdeményezést, ezért van egy végrehajtási munkacsoportunk, és ezért tárgyalunk bizonyos tagállamokkal, ezért készítünk számukra administratív reform, adminisztrációs reform eh, terveket. Van egy nagyon jó grafika a jelentésben, ahol lehet látni az intézményi keretek, illetve a növekedés közti összefüggést. A negyedik jelentés pedig az az, hogy a politika működik. A politika nem csak azért működik, mert makrogazdasági hatással jár. A jelentés végén vannak térképek, amelyek megmutatják azt, hogy hogyan nőtt a GDP számos tagállamban, de ez azért is működik, mert ez az egyetlen olyan politika, amelynek fent kell tartania a közbefektetés szintjét a tagállamokban, még a legsötétebb évek alatt is. Nem szabad elfelejteni, hogy milyen szerepet játszik a politika, de az sem, hogy a politika hatékonysága nagymértékben attól függ, hogy a nemzeti politika mit tesz. Tehát itt a két dolog összhatásáról van szó. Egy egyszerű kijelentéssel szeretném zárni. Ez pedig a következő. Úgy vélem, hogy végső soron az a fő üzenet, hogy mi meg akarjuk érteni azt, hogy mi történik Európában. Valaki ezt a elégetlenség földrajzának nevezi, hogyha nem nézzük meg azt, hogy mi történik a nemzeti szint alatt, vagy akár a regionális szint alatt, ugyanis a jelentés egyértelmű abból a tekintetből, hogy nem csak a tagállamok között kell megvédni a különbségeket, hanem a vidéki, városi területek között, a különböző nagyvárosi területek között a helyzetet. Tehát mindig is emlékezni kell erre, meg kell vizsgálni a területi dimenzióját a gazdasági és szociális trendeknek, mert csak így tudjuk azt megérteni, és csak itt tudjuk kifejleszteni a politikákat. És ez kötődik Öttinger úr hozzászólásához. Tehát a megfelelő európai politikákat kell kifejleszteni, hogy megválaszoljuk ezeket a trendeket és különbözőségeket. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm szépen. Montfort úr, ön is beszél még, nem? Köszönjük, akkor most megadom a szót az ányék jelentéstevőknek. Bresszó asszonynal kezdjük. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon köszönöm. De Mikéles úr előadását is, és köszönöm az előadónak is a munkáját. Örülök annak, amit hallhattam az imént. Az új, politikés, az új kohéziós politika az első olyan kohéziós politika lesz, amelyet egy mint egy évtizedes súlyos válság után hozunk létre. Ami történt a múltban nagyon fontos, abból a szempontból, hogy megalkossuk a jövőbeli terveket. nem csak, nem csak konvergencia politikáiról van szó, nem csak a fejlett, fejletlen országok közötti, régiók közötti konvergenciáról van szó, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a válság során mi történt. Egy olyan válság volt, amely a pénzügyi szektorból indult el, és óriási méreteket öltött, egy egész nemzetgazdaságot is elpusztított, visszavetett. A válság egyértelműen megmutatta ezt, és ez megváltoztatta a gazdaságot is. Az újfajta földrajz Európában, ez nem csak a bevételre támaszkodhat, talán nem egyértelmű a jelentés összefoglalása, mint amit mint amennyire ezt elmagyarázták ebbe az előadásban a bizottság részéről. Az európai intézményeknek meg kell érteniük a trendeket, azokat, amelyek jelenleg zajlanak. Meg kell érteni a változást, a hogyha a következő programozási periódus szeretnénk előkészíteni, akkor meg kell értenünk azt, hogy a tíz évig tartó válság után hol tartunk. Ez a válság eddig nem ismert volt a háború utáni időszakban Európában. úgy gondoltuk korábban, hogy nem fog a defláció bekövetkezni már, de ez nagyon súlyos hatással járt bizonyos fajta szektorokra. El kell olvasnunk a jelentést, és úgy vélem, hogy meg kell értenünk azt, hogy az um, Európa fejlett régióiban, ahol gondok vannak a versenyképessége, például itt tíz éven át um, megszólítási politika volt a válság mellett, és ez sok országban azt jelente, te, hogy a befektetések csökkentek, az innovációs képesség csökkent, a kutatási tevékenység csökkent. Tehát vannak olyan régiók, amelyek fontosak és nagyok Európában, ahol nagyon jó a termelési kapacitás, ezek a régiók mindig is gazdagok voltak, de itt eh, a kiszámolt kritériumok alapján gyengességeket mutatnak. Ezért úgy vagyunk mindannyian, hogy minden régió számára európai politikára van szükség. Nem csak arról van szó, hogy a szegényeket kell felzárkóztatni. Szembe kell nézni azzal, hogy az átlag területek is megszenvedték a válságot, és ez visszavetette őket. Ez az első pont. A második az az, hogy az előttem szólók is elmondták azt, hogy a régiókon belül, de a gazdag régión belül is láthatjuk a polarizációt. Ez nagyon komplex, ugyanis itt van a vidéki területek, a hegyi területek, a szélsőséges területek kérdése, amelyeknek sajátosságaik vannak. Az, hogy csökkentették az elemi kiadásokat és más komplex okok ahhoz vezettek, hogy itt egyfajta elsivattagosodás jött létre a szolgáltatásoknak. Nagyon sok területen, például hegyi területeken azt láthatjuk, hogy elszegényedés van, és elnéptelenedés. Ez nem csak polarizáció a városok Amerikaiakkal szemben azt láthatjuk, hogy a legkülsőbb területeken is gondok vannak. Ennek is megvannak a strukturális okai. Európa nagyon gyorsan újjáépült a háború után. A városok szétrombolása után a városokat újraépítették. 70 év eltelt már a háború óta, és egyértelmű az, hogy ezek az újjáépített, gyorsan újjáépített területek. Ezek a, ezeken a területeken a házak most már elavultak, megérettek a lebontásra, és itt óriási befektetésekre van szükség. Ezek is fontos kérdések. Úgy vélem tehát, hogy a szoros ütemterv ellenére koncentrálnunk kell majd ezekre a kérdésekre is. Ugyanis ezekre is erőforrást kell találni. Másrésztről az is fontos, hogy ezek a témák, ezek, ezek, ezeket a témákat különböző módon kezeljük. Lehet, hogy rugalmasabbá kell válni, jobban kell igazodni a kohezis politikán belül a területekhez. Ez nem azt jelenti, hogy a digitalizáció mindent megold, ugyanis ez a vidéki és város területe nem egyformán zajlik, és ez sok más politikára is vonatkozik, tehát rugalmasabbnak kell lenni, rugalmasabbnak kell lenni abban, hogy hogyan kívánjuk a célokat követni, amelyeket meghatároztak. Igaz az, hogy vannak gondok, a beavatkozási képességeknél, regionális és helyi szinten. Hogyha így van, akkor többet kell tennünk, és nem csak egy eszközt kell felkínálni, amely technikai segítséget nyújt. Arra is szükség van, hogy radikálisan megoldjuk a problémát a tagállamokkal együtt. Meg kell oldani azt a problémát, hogy képesek legyenek a helyi önkormányzatokkal a problémákkal szembenézni. Ezt lehet a legjobb gyakorlatok cseréjével, szakemberek cseréjével elérni, vagy úgy, hogy támogatjuk a sokkal célzottabb segítséget. Utolsó pont a munkanélküliséget illeti. Ezen a területen a válságra vezethetők visszabizonyos jelenségek, például a bérek csökkenése, Várhatóan a helyzet itt javulni fog, amint a válságnak vége, de vannak azért egyéb strukturális problémák is. Ott, ahol van munka, még ott is vannak kiszolgáltatott munkavállalók, például Németországban. Ez részben amiatt van, hogy az újonnan létrehozott munkamódozatok kiszolgáltatott helyzetbe hozzák a munkavállalók. Ez a low cost tendenciával vág, össz, vág egybe. Úgy tűnik ez egyre inkább elterjed. Minden rendben van a tolmácsolással? kérdezi Bresszó asszon. Igen, minden rendben van, mondja az elnök. De az idővel egy kicsit takarékosabban kellene bánni. Bresszó asszony folytatja. Nos, az úgynevezett low cost tendencia miatt különböző ágazatokban még csak rosszabbodik a helyzet várhatóan. Hogyha valóban el akarunk indulni az innováció útján, és versenyképessé akarunk válni, akkor várhatóan a foglalkoztatottság csökkenni fog a teremtéssel is vannak gondok, és ez nem szükségszerűen függ össze a növekedéssel és az innovációval. Sokkal inkább arról van szó, hogy egy társadalom, amely egy adott irányba halad, mechanizáció, automatizáció, robotizáció, hogyan lehet tehát egy ilyen társadalomban munkahelyeket teremteni? Ez a fő kérdés. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A következő árnyék jelentéstevő Tomasics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság, azaz Krecu biztos asszony 2017 októberében a kohéziós ról szóló hetedik jelentés, jelentésben beszélt a bizalom hiányáról. Nincs kellő bizalom az önkormányzatok és a központi irányítás, központi kormányzat között. Ez Horvátország számára is nagyon nagy problémát okoz az EU-s források felhasználásában. Üdvözlöm azt, hogy az Európai Unió szintjén döntés született arról, hogy ki akarjuk használni a globalizáció előnyeit, senkit sem akarunk magára hagyni, és a struktúrális reformokat is végre akarjuk hajtani. A régiók növekednek a jelentés szerint, de nem azonos sebességgel. Vannak olyan régiók, amelyeknek sikerült elérniük az EU-s átlagot, azonban az Európai Unióban továbbra is a válság előtti szint alatt vannak a beruházások. Fontos, hogy ez változzon, mert csak így tudunk kellően szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyeket az EU pénzügyi jövőjéről szóló jelentés is felsorol. Társadalmi kohézió, gazdasági konvergencia, éghajlatváltozás kezelése, ezek mind-mind olyan kihívások, amelyeket kezelni kell. Vannak olyan régiók, amelyek számára az eddigi politika csak költségeket jelentett, és nem hozott hasznot. Ezekben a régiókban elvesztek a munkahelyek, itt nem sikerült az ipart megfelelően átalakítani, itt további pénzügyi támogatásra lesz szükség a munkahelyteremtéshez és a strukturális változások végrehajtásához. A régióknak korszerűsíteni kell a gazdaságukat, csak így tudnak helytállni a globális versenyben. Jelen pillanatban az Európai Uniónak csak néhány régiója van, amely sikeresnek mondható. További beruházásokra lesz ezért szükség az innovációba és a digitalizációba. A pénzügyi forrásokon túl emellett fontos támogatni a különböző vállalkozások kutatóközpontjait, és vannak régiók, amelyekből tömegesen elvándorolnak az emberek, ez egy további kihívást jelent. Sok városba rengetegen költöznek, azért mert jobb jövőben reménykednek, beleértve a migránsokat is. Rekordmagasságot ér el a foglalkoztatottság Európában, ugyanakkor azonban még mindig rengeteg a munkanélküli, főként a fiatalok körében. Van még egy kihívás, amelyet szembe kell néznünk, Számos tagállamban strukturális reformokra van szükség, a közigazgatás javítására, a versenyképesség javítására és a beruházások növelésére. A hetedik kohéziós jelentés megerősíti, hogy meg kell erősíteni a kohéziós politika és a gazdasági irányítás közötti kapcsot, így lehet támogatni azokat a reformokat elősegíteni, amelyek növekedésorientáltak. Köszönöm. Köszönjük szépen, Van Miltenburg úr! Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt gondolom, ez nagyon jó jelentés, és végre jobban kidomborítja a kohézió előmozdításának lehetőségeit, főként a határmenti területeken. A munkanélküliség még mindig a válság előtti szinten van, ezt a jelentés is megemlíti. Munkaerőpiaci reformokra van szükség azért, hogy a határokon átnyúló munkaerőpiac potenciáját jobban ki tudjuk aknázni. Szeretném, hogyha ez hangs- nagyobb hangsúlyt kapna a szakbizottsági jelentésünkben is. Továbbra sem ruházunk be eleget az innovációba, a képességekbe, digitális képességekbe főként, infrastruktúrába, megújuló energiákba és az alacsony széndiokszid kibocsátású közlekedésbe. Ez utóbbi a közlekedésben keletkező kibocsátások csökkentése szempontjából is fontos lenne. A 2020 utáni időszakra ezekre kellene összpontosítani, a kohéziós politika mindent nem képes elérni, ezért prioritásokra van szükség. A kormányzás minőségének javítása egy további fontos szempont, ugyanis a jelentés világosá teszi a strukturális reformok szükségességét. Csak akkor lehet növekedés, csak akkor lehet kohézió Európában, hogyha végrehajtjuk az oly szükséges strukturális reformokat. A jelentés 138-as oldalán például van egy szép táblázat arról, hogy mennyire hatékonyak a kormányzatok Európában. Ha megnézzük az 1996 és 2015 közötti éveket, azt látjuk, hogy a kormányzás hatékonyságában Románia és Bulgária még mindig a lista alján van. Szerintem érdekes lenne ezt összekapcsolni azzal, amit Szófiában és, Kop- és Kolozsváron tapasztaltunk a delegációs látogatásunk során. Nem folytathatjuk a beruházásokat a kohéziós politika révén Bulgáriában ugyanúgy 2020 után is, mint eddig, amikor a teljesen világos megfogalmazott országspecifikus ajánlásokat nem hajtják végre. És ezen ajánlások között szerepel az is, hogy javítani kell például az adók beszedésén. Tehát először is strukturális reformok, országspecifikus ajánlások végrehajtása, a kormányzás hatékonyságának javítása, ezekre van elsősorban szükség, hiszen nincs értelme annak, ha valaki nem gyűjti be, nem szedi be az adókat a hazájában, majd utána az Európai Unióhoz fordul támogatásért. Úgyhogy úgy gondolom, két dologra van szükség, strukturális reforma egyrészt, és strukturális reforma másrészt. Köszönjük szépen, a következő hozzászóló a zöldek részéről, Ropé úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Bus ir gerai parengtas dokumentas. Nos, a kohéziós politikáról beszélünk, a kohéziós jelentésről, azt kell megállapítanom, hogy ez egy nagyon jó dokumentum. Vannak itt azonban statisztikai adatok, amelyek aggodalomra adnak okot. Egyrészt jó, hogy a régiók közötti különbségek csökkenőben vannak, és hogy a szegényeket sikerül felhozni az átlag szintjére, de azt is láthatjuk, hogy 2000, és 2015 között a kevésé fejlett régiók GDP-je már majdnem elérte az európai átlagot, mert nőtt a termelékenység. De a foglalkoztatottság csökkent ezekben a régiókban ezzel egy időben, és sok régiókban emellett az egyfőre jutó GDP nem éri el a válság előtti szintet. A polgárok valamilyen módon értékelik a kohéziós politikát. Azt hiszem, hogy a kohéziós politika eredményét azon mérhetjük, hogy a polgárok mennyire hajlandók megmaradni az adott régióban. Az adatokat elnézve azt állapíthatjuk meg, hogy sok régiában a polgárok lábbal szavaznak, más szóval gazdagabb régióba költöznek, ahol reményeik szerint jobban megélnek majd. Szerintem fel kell tárni az okait annak, hogy egy-egy régiót miért hagynak el a polgárok, és meg kell keresni a lehetőségét, meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy hogyan lehet ezt megakadályozni. Szerintem ezen a jelenségen mérhetjük a kohéziós politika sikerét. Remélem, hogy a jelentéstevő még jobban odafigyel majd a kiváló, kiváltó okokra, és nem csak a módosító indítványokra. Összpontosít majd a következő szóló Dámátó asszony. Köszönöm szépen! A dokumentum néhány ellentmondást tartalmaz. Egyrészt elismeri, hogy a kohéziós politika az európai intézmények egyik legfőbb szakpolitikája. A közpénzek közberuházások 8,5%-át adja, átlagosan ezek a beruházások hozzájárulnak a közjavakhoz Európában. Másrésztről persze látni kell, hogy a beruházások a GDP, GDP-n mérve csökkentek a válság kitörése óta. A hetedik kohéziós jelentés emellett a 23-as cikkel kapcsolatosan sem szól, sem állapít meg semmit, nem állapít meg semmit arról, hogy hogyan lehetne a rende, illetve a szabályozás megváltoztatásával javulást elérni. Van még időnk, úgyhogy remélem, hogy a tárgyalások során még sikerül javítanunk az eddigieken, és remélem, hogy az Európai Parlamentárs jogalkotóként határozott álláspontot képvisel majd. A többség egyébként a plenáris ülésen ellenezte a makrogazdasági feltételességet. Az intézmények közötti együttműködésről is szólnék néhány szót. Az Európai Bizottság egyáltalán nem vette figyelembe az Európai Parlament álláspontját. Sokatszor szólítom fel a kollégákat arra, hogy végre a gyökerénél oldjuk meg a problémát. A kohéziós politika is a gazdasági, az európai szemeszter közötti kapcsolatot meg kell szüntetni, mert ezzel csak a kedvezményezetteket hozzuk nehéz helyzetbe. Nem a kohéziós politika az általános eladósodás okozója, ami a foglalkoztatottságot, illetve a fiatalok munkanélküliségét illeti, valamint egyes régiók elnéptelenedését, ezzel is foglalkozni kell. Úgy gondolom, hogy a bizottság jelentése és a vitanyag is tartalmaz utalást arra, hogy az irányításon javítani kell, strukturális reformokra van szükség, és a közigazgatási kapacitásokat is meg kell erősíteni. Egyetértek tehát azokkal az intézkedésekkel, amelyek a közigazgatási kapacitások növelésével függnek össze. Úgy gondolom, hogy a reformoknak javulást kell hozniuk, de nem szabad új feltételességet bevezetni, új kondicionalitást, mert ezzel csak a kedvezményezetteknek ártunk. Számos struktúra privatizációja úgy gondolom káros, és nem igazán szolgálják a társadalmi ellentétek feloldását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Senki más nem kért szót. Ó, elnézést. Mégiscsak Novakov úr kért még szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. A legelején szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Köszönöm a kemény munkát és az elkötelezettségét. Biztos vagyok abban, hogy az eredmény pozitív lesz. Nem mondanám azt, hogy a hetedik kohéziós jelentés egyértelműen pozitív vagy negatív. A kohéziós politika hoz bizonyos eredményeket, van, ahol kritizálja a jelentés a kohéziós politikát, és megfogalmaz bizonyos javaslatokat is. Én örültem volna még több konkrét javaslatnak a magam részéről. Ami a kohéziós politika jövőjét illeti, biztos vagyok abban, hogy sok mindenen változtatnunk kell. A hetedik eh, kohéziós keretet, eh, kohéziós eh, jelentést használhatjuk alapként az erről való eszmecserében. Lehet, hogy új kritériumokat kellene választani a kedvezményezettekre vonatkozólag, lehet, hogy az ország specifikus ajánlásokon is érdemes elgondolkodni, és így tovább sorolhatnám még. De azt gondolom, hogy egy dologgal tisztában kell lennünk. Ez a jelentés nem ad teljes, nem szolgáltat teljes képet a helyzetről. Például elhangzott, hogy Bulgáriában az adók behajtása nem zajlik megfelelően. Emellett nem régiben azt tapasztalhattuk, hogy a költségvetés többlettel rendelkezik, és a delegációk delegációs látogatás alkalmával is megállapították, hogy az EU-s alapok, EU-s pénzek felhasználása nagyon hatékony és eredményes Bulgáriában. Ez is olyasmire, amire az ország specifikus ajánlások kitértek, és Bulgária sosem haladta meg a költségvetési hiány 3%-os küszömét, vagy felső határértékét. Szigorúan betartjuk az erre vonatkozó szabályokat. Míg azért vannak más országok, amelyek ezt nem teszik meg. Csak azt szerettem volna elmondani, hogy a jelentés jó, alapja lehet a további eszmecseréknek, tárgyalásoknak, de nem kell minden szavát készpénznek venni. Köszönjük. Howard Sir, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió fennállása óta a kohéziós politika tényleg az egyetlen, vagy nem egyetlen, de mindenképpen sikertörténet. És jó, voltak kihívások, vannak most is, de a kohéziós politika szerintem a jövőben is működni fog, és üdvözlöm azokat a megjegyzéseket, amelyeket Öttinger úr mondott. Szerintem azonban kiemelendő még egy fontos kérdés a jövő szempontjából, az ugyanis, hogy Európa jómódú régiói hogyan fognak hozzájárulni a kohéziós politikához, ha egyáltalán. A jómódú helyeken sokkal jobban fáj a szegénység, mint máshol, és vannak a jómódú régióknak is nagyon szegény ö, pontjai. És ö, ezek egy külön odafigyelést igényelnek, hogy ö, fenntartható legyen a jómódú régiók ö, részvétele a programokban. A kohéziós ö, hálózatoknak pedig lehetővé kell tenni, hogy hogy a gazdag régiókkal intenzívebb kereskedelmet folytassanak, infrastruktúrális projektekben együttműködjenek. Az, a kohézió például a digitális infrastruktúra kiépítését is jelenti, ennek a fizikai infrastruktúrának a létrehozását Ez a jövő egyik pillére. Harmadsorban pedig a politikák abszorpciós sikerességi arányát is növelni kéne helyileg. Közelebb kell hozni a programokat a helyi szereplőkhöz, hozzáférhetőbbé kell tenni őket főleg a munkahelyteremtés érdekében. A Költségvetési Bizottság hajnali négykor kötött egyességet Öttinger biztosékkal az háromoldal egyeztetések során. Sikerült a kompromisszum, de ettől még nem lesz a jövő könnyű. Ha bárki azt hiszi, hogy bőven lesz pénzünk ezekre a programokra, az téved, és az is téved, aki azt hiszi, hogy könnyű lesz új forrásokat szerezni a kohéziós politikához. Ez szerintem inkább illúzió. Valószínűbb az, hogy a meglévő pénzügyi eszközökből kell átcsoportosítani, ha egyáltalán ez majd lehetséges. Jó lenne, ha nem így lenne, kár, hogy ilyennel kell, hogy zárjam, de de még a nehézségek ellenére is a kohéziós politika szerintem jövő, jövőben is az Európai Unió egyik legsikeresebb tevékenységi területe lesz. Röviden akarok csak hozzászólni. Amikor itt biztos úrral a költségvetésről vitáztunk, próbáltunk ebben a nagyon gazdag és sok minden tartalmazó jelentésben azokra a részekre koncentrálni, amelyek a legfontosabbak, a teritoriális együttműködés például, vagy a határokon átnyúló együttműködés. Több kolléga említette ezeket. Nagyon sok minden van ebben a szövegben, de a hetedik kohéziós jelentés azt mondja ki, hogy új szabályozásokra lesz szükség. Ennek egyébként Veszpálasszony óta ugye megvannak a, az alappillérei, építőkövei, csak pontosítani kell őket, hogy mit is akarunk szabályozni és hogyan. De a hetedik jelentés a regi bizottság szempontjából nagy veszély az, hogy itt majd több száz módosító jön majd hozzá. Ugye egyfelől ott van a 60.3-as pont, ennek, ennek a témának a felelőse vagyok, a bizottság és a tagállamok közötti partnerségi, regionális partnerségi programoknak. De óriási hiba lenne mindent a jelenlegi formájában megduplázni, vagy megtriplázni, úgy, ahogy van. Ebben egyébként nem értünk teljesen egyet az előadóval, teljesen. Nagyon komolyan kell vennünk Öttinger biztos úr jelzéseit. Ez egyelőre csak egy lehetőség, és most nekünk csak ez az egy jelentés van a kezünkben, hogy hatást érjünk el, és ezt a jelentést úgy kell megírni, hogy valós hatást érhessen el, és a legjobbat hozzuk ki a 2014-20-as időszak vonatkozásában. Erről is kell még majd vitákat folytatni, de úgy kell elindulnunk is már eleve, hogy valahova vezessen az út. Amikor majd oda jutunk, hogy megszületnek ezek a jogszabályok. nem mm, egyre bonyolítani és mélyíteni kell a vitát és a különbségeket, hanem leszögezni azt a néhány dolgot, amit mindannyian is nagyon akarunk. Ki kell jelölni az irányokat, nem szabad szétszabdalnunk az erőnket. Én ezt a jelentést még, még, még tehát, hogy még azon is elgondolkodnék, hogy milyen típusú jelentést írunk. Nem látok több jelentkezést, talán Menikelis úr és Bonfort urak kívánnak-e reagálni az elhangzottakra? Köszönöm, elnök asszony. Két apró megjegyzésem lenne. Az első a strukturális reformokkal kapcsolatos, a reformokkal általában. Úgy érzem, hogy az az időszak, amikor a kohéziós politika egyfajta párhuzamos univerzum volt, már elmúlt. De ha reformokról van szó, akkor el kell döntenünk, hogy milyen típusú reformokat akarunk. olyanokat, amelyek a pénzek hatékonyabb, jobb elköltéséhez vezetnek, vagy olyanokat, amelyek az ex-ante feltételességi mechanizmusnak megfelelnek, vagy olyanokat, amelyek általánosak, de nem kohéziós politika specifikusak. Át milyen irányba akarjuk átalakítani ezt a politikát. Egy pénzügyi eszközé, amely szankcionálja a tagállamokat a megfelelés arányában. Tehát ezek alapkérdések, amelyeket előre kell eldönteni. Aztán az MFF-ről szóló költségvetési vita kapcsán Egy furcsa dihotómia alakult ki a kohézió és a beruházás szempontja között. Pedig a dolog ugyanaz, a kohézió beruházás. nem külön van azoktól a céloktól, amelyeket az Unió a szociális inkluzió, a közlekedésfejlesztés területén csinálni akar. Ez ugyanaz a dolog. Annyi a különbség talán, ön is jól megfogalmazta ezt, hogy ez másfajta irányítási mechanizmus alá esik, és földrajzi megfontolásokat is figyelembe vesz, míg a többi beruházás nem. De itt ugyanazokat az EU prioritásokat valósítjuk meg, csak kiegészített célokkal közösen. Sokan, a sokak fejében külön válik a kohéziós politikai beruházás a többi beruházástól, pedig ezek ugyanazok a célok, ugyanazok a dolgok. A vég, végül pedig nagyon nem mindegy, hogy milyen időtervet alakítunk ki. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a munkát, mert most van befolyásolási lehetőség nek, önöknek is, nekünk is, a következő két-három hónap során, amíg a bizottság kialakítja a koncepciót, ez májusra lezárul ez a folyamat. Jean úr kíván-e hozzászólni? Röviden köszönöm elnök asszony, és köszönöm az előadónak is a kifejtett gondolatokat, hogy milyen prioritásai, milyen elképzelései vannak a jelentés kapcsán. Örülök annak, amit hallottam, és az együtt végzendő munkának már előre is. Igen, nagyon nem mindegy, hogy milyen időtervet követünk. Én is azt gondolom, hogy itt egy momentum, egy lehetőség van, amit meg kell ragadni. Most kell hatást elérni. Ez nem lesz könnyű a teljesen általánostól a részletekig rövid idő alatt eljutni, de én nyitott vagyok minden javaslatra, és azon leszek, hogy ugyanazon prioritások mentén, amiket önök is kifejtettek, végezzem a dolgomat. A Regi Bizottság jelentésének az ötlete még azelőtt merült föl, mielőtt megkaptuk a multiannual több éves költségvetési terv tervezetét, de már terveznünk kell. Az a terv, hogy februárra lesz kész a jelentéstervezet, február végéig kell módosítókat benyújtani hozzá majd, és várhatóan a Regi Bizottságban áprilisban szavazunk róla. Ez azt is jelenti, hogy a Regi Bizottság állás pontját a hetedik kohéziós jelentésre kell alapozni, és legkésőbb áprilisig ezt le kell zárni, ezt a gondolkodást. Remélem, hogy az előadó és az árnyék előadók akkor most nekilátnak a munkának, és konstruktívan, tempósan lépnek tovább. Köszönöm szépen ezt a mai eszmecserét. Most folytatjuk a napirendünk megtárgyalását, amelyen a következő pont az egyéb kérdések pontja. Van-e bárkinek egyéb felvetése? Nem látok jelentkezést. Akkor csak azt kell, hogy elmondjam, hogy következő ülésünk december 7-én sütörtökön 9-kor kezdődik, egész nap tart, és ezzel belekezdtem a nyilvános részét a mai ülésnek, és kérem most azokat, akik jogosultak a koordinátorok ülésén való részvételre, hogy maradjanak, a többiek pedig hagyják el a termet. A Regi Bizottság nyilvános ülés részét lezárom.